Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt szakbizottsági tagok. Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy helyzetismertetőt tartsak. Nemrég jelentettük meg a véleményünket a 33 per 2-es ENSZ rendez, ö, egyezmény rendelkezései kapcsán a fogyatékossággal élő személyek jogairól, illetve annak a végrehajtásáról az Európai Unióban. Ez az EU fogyatékossággal élő e, személyek jogaival kapcsolatos keretét érinti. A 33-as cikk kettes bekezdésében foglaltak az Európai Unió szintjére lefordítva és értelmezve azt e, mutatják, hogy egyrészt jogi kérdések merülnek fel, ki legyen a felelős a jogi keretnek, hogyan kell kialakítani és megvalósítani, átültetni a valóságba. A gyakorlati végrehajtás a lényeg. Mik azok a feladatok, amelyek erre a keretre várnak, illetve hogyan hajtandók végre? az Európai Parlament kérésére állítottuk össze a véleményt. Eredetileg ez a szakbizottság intézte hozzánk ezt a kérést. Örülünk, hogy az alapjogi ügynökség hozzájárulhat a véleményével a parlament nagyon fontos munkájához ezen a területen. És úgy gondoljuk, hogy a vélemény segítheti a folyamatos jelentések előállítását a CRPD egyezmény végrehajtása kapcsán, illetve ez a tavaly szeptemberi CRPD bizottság munkájához is kapcsolódik segít és támogatja azt. Sok-sok alkalommal hallhattuk már, hogy mennyire fontos emberi jogi kérdés az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménye. Egyenlő jogokat kell, hogy élvezhessenek a fogyatékossággal élők, illetve egyenlő résztvevői kell legyenek a közösségeiknek. És ezt életre kell váltanunk, valóságba kell átültetnünk az unió szintjén. Ez pedig elkötelezett részvételt eh, igényel a résztvevők részéről. És az EU megfelelő kerete viszi a főszerepet azzal a célra, hogy az egyezmény rendelkezéseit végrehajtsuk a gyakorlatban. És az Európai Parlament szempontjából, illetve az alapjogi ügynökség szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír ez a kérdéskör, hiszen mindkét szervezet tagja, a résztvevője ennek az egyezménynek. Négy példa fényében szeretném önöknek bemutatni, hogy hogyan lehet teljes mértékben megfelelni az egyezményben előírtaknak úgy, hogy közben az EU kerete is hatékonyan tudjon működni. Nézzük először a keret jogalapját. Az átláthatóság, a jogbiztonság és a kiszámíthatóság érdekében a véleményünk az alapjogi ügynökség részéről az, hogy az európai eh, közlönyben megjelenő mm, világos jogalapleírás szolgálhatja ennek a hátterét. Egyrészt a meglévő magatartási kódexet kell felülvizsgálni, ami a fókuszpontokat, illetve a CRPD bizottságnak a munkája hátterét vázolja fel, másrészt pedig az intézmények közötti megállapodás adhatja ennek a jogi hátterét, vagy egy olyan határozat, amely ennek a keretnek a, az alapfunkcióit tisztázza és szabályozza. Egy ilyen jogszabály egyértelművé teheti a keretnek az alkotó elemeit. Ahogy önök is eh, nyilván tudják, négy szervezet adja ennek az összetevőt, az Európai Parlament, az Európai Ombudsman, az Alapjogi Ügynökség és az Európai Fogyatékossággal Élők Fóruma és az alapjogi ügynökség, illetve az Európai Ombudsman hivatala független mechanizmus a, az egyezmény előírása szerint ebben a keretben. Aztán egy másik alkotóelem a párizsi elvek végrehajtása azzal kapcsolatban, hogy a nemzeti emberi jogi intézmények hogyan működjenek. A pluralizmus, mentén, illetve a különböző résztvevők jogait figyelembe véve és bemondva őket a monitorozásba. A társadalmi csoportok egyenlő részvétele szintén nagyon fontos az egyezmény végrehajtásában. És a pluralizmus egyik megjelenési formája a konzultatív bizottság, amelyel ez a keret kapcsolatban áll majd a különböző résztvevőkön keresztül. A vélemény harmadik központi eleme, hogy mik a feladatai az uniós keretnek. Három fő területet különítettünk el. A jogok elősegítése, védelme és monitorozása. A, a FRA, illetve az alapjogi ügynökség véleménye az, hogy mind a három terület jogalapját tisztázni kell. Az elősegítés terén számos tevékenység típus sok esetben már is folyamatban van a résztvevők tagállamaiban, tehát kapacitások kialakítása, illetve a jogszabályok felülvizsgálata és a CRPD végrehajtását célzó új jogszabályoknak a megfogalmazása, valamint uniós segítségnyújtása az egyezmény végrehajtása érdekében. Aztán a, mi a védelmet illeti, itt meg kell vizsgálni, illetve ki kell vizsgálni a reklamációkat, panaszokat, kutatásokat kell végezni, adatokat kell gyűjteni. És szintén fontos, hogy felméréseket végezzünk a keret munkája kapcsán, illetve keretében az ügyben, hogy mennyire hatékony a CRPD végrehajtása a monitorozást, illetően az adagyűjtés, illetve az adatelemzés fontos szerepet játszik. A mutatószámok, illetve a benchmark számok, a viszonyítási szintek meghatározása érdekében a végrehajtás terén, illetve ott, ahol megrekedt a végrehajtás, eh, vagy elhúzódik, ott előre kell lépni. Aztán a monitorozás további funkciója, hogy a CLPD bizottság felülvizsgálatát segítse, az alternatív jelentések rendszeres elkészítése arról, hogy mennyiben valósul meg az egyezmény. Aztán egy negyedik fontos elem a feladatokkal kapcsolatos megfelelő forrásokat kell biztosítani a keret számára, hogy a feladatait el tudja látni. A források megfelelőségére a CRPD bizottság is felhívta a figyelmet a megállapításaiban, amikor megfogalmazta, hogy az uniós szintű végrehajtás hogyan alakul. És az erre vonatkozó jogi aktus megfogalmazza a feladatokat. A FRA véleménye szerint meg kell különböztetni az új, illetve folyamatos feladatokat a kereten belül, illetve hogy mi az, ami plusz forrást igényel. Mi legyen a következő lépés? A vélemény hátterét fellelhetjük a CRPD bizottság megállapításaiban, amikor értékelték az egyezmény végrehajtását illetve a keretet leírja a bizottság és a tagállami szintű végrehajtást és monitorozást. A megállapítások kapcsán számos felelőst is megneveznek, illetve résztvevőt, aki a feladatokat el kell, hogy lássa. És nyomon kell követnünk a az ajánlásoknak a sorsát, különösen a 33-as cikk rendelkezésének a végrehajtásában. Az EU CRPD megfelelőségéről úgy kell gondoskodni, hogy ezt egy monitorozó keret is folyamatosan nyomon tudja követni. Mindez egy releváns tehát ennek az egyezménynek egyrészt fontos a végrehajtása, ezt monitorozni kell, és ez jelzésértékű a tekintetben, hogy az Unió komolyan veszi az emberi jogi kötelezettségét. És ez az első olyan emberi jogi egyezmény, amelynek aláíró fele az Európai Unió a tagállamokon túlmutató jelleggel, és ez egy egyértelmű üzenetet hát küld a tekintetben, hogy az EU számára nagyon fontos az egyezményben foglaltaknak a végrehajtás és annak a nyomon követése, monitorozása. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, I... Köszönöm szépen. Most Marek Plurának adom meg a szót. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm az alapjogi ügynökség ezen véleményét. Szeretnék megosztani néhány gondolatot önökkel saját nevemben, valamint Adam Posz kollégám nevében, aki jelenleg New Yorkban vesz részt a részes államok konferenciáján ezen egyezményt illetően. Némileg csalódottak vagyunk ezen tanulmányt illetően, amelyet a parlament megbízásából készítettek. Az európai keretet világosan kellett volna bemutatni, de nincsen itt sehol felemlegetve az Európai Parlament szerepe. A tanulmány nem szól a Peti, vagy más szakbizottságok szerepéről, illetve a parlament képviseletéről a külvilág felé. A 17-es és 27-es oldalak megmutatják, hogy kicsit könnyelmű a megközelítés a parlament szerepét, illetve képviseletét illetően a parlament belső dönt felvetése az, hogy az egyes szakbizottságok milyen hatáskörrel rendelkeznek ezen a különleges területen. A tanulmány viszont önkényesen pontosítja azt, hogy azon biz parlamenti bizottságok vagy szervek száma, amely, eze, amelyek ezen területen dolgoznak, korlátozott kell, hogy legyen. A tanulmány főként az ügynökség szerepére összpontosít. Én rokon szenvezem az ügynökséggel, de ez nem jó megközelítés. Kósa Ádám és jó magam kritikusan viszonyulunk ehhez a jelentéshez. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, I'll give the floor to Madam. Köszönöm, most Blinkevics asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is szeretnék köszönetet mondani az alapjogi ügynökségnek a véleményért. A monitoring megszervezéséért, ami a CRPD keretnek a nyomokövetését, illetve a struktúra felvázolásáért. A Plura kollégám is mondta, és csatlakozom hozzá, hogy a FRA véleménye az Európai Parlament szerepéről egy kisé aggaszt, és nem tudom támogatni. Az ügynökség nagyon jól tudja, hogy az Európai Parlamentnek nem az a véleménye, hogy az Európai Bizottság vagy a tanács kell, hogy döntsön az Európai Parlament szerepéről az a nyomonkövetési keretben, a frameworkben. Ezt már említettük az állásfoglalásunkban is, amit május 20-án fogadtunk el 2015-ben. Meggyőződésem, hogy az Európai Parlament teljes jogú tagja az EU CRPD frameworknek, ezért joga van saját döntéseit meghozni azzal kapcsolatban, hogy hogyan szervezze a munkáját, és hogy mely szakbizottságok képviseljék a parlamentet a monitoring keretben, monitoring struktúrában. Úgy döntöttünk már korábban, hogy a PETI szakbizottság, a petíciós szakbizottság önmagában nem elég, ezért a foglalkoztatási és az állampolgári jogi szakbizottságok is kell, hogy foglalkozzanak ezzel. A jövőben is úgy gondolom, hogy mi fogunk dönteni arról, hogy az Európai Parlament hogyan képviseltesse magát a monitoring struktúrában. Jelen pillanatban ennyit szerettem volna hozzátenni, de még egyszer hangsúlyozom, hogy az Európai Parlament egy független szervezet, amely saját maga dönt arról, hogy mely szakbizottságok által képviselteti magát. Akár például az eu végrehajtását nyomon követő struktúrában. Köszönöm szépen! Kunyeva asszony kap szót. Parancsoljon, annyi a szó. Harstapoli. Agapiti kirja Stickings. Agapitiszka, και αγαπητοί Archika, Tisztelt kollégák, tisztelt asszonyom, először is gratulálni szeretnék az alapjogi ügynökség által végzett munkához, mert ez az ügynökség általában nagyon érdekes dokumentumokat tesz közzé, és felmerült bennem a kérdés, hogy nem, miért nem figyelünk jobban ezekre a dokumentumokra. Szeretném megosztani önökkel az álláspontunkat ezen véleményt illetően. Ebben a szövegben az sajnálatos módon nyilvánvaló dolgok szerepelnek tekintettel az Európai Parlamenten belül végzett tevékenységre és a mindennapi életünkre. Az Európai Unió, illetve különösen a bizottság, amikor szociális politikákat kellene végrehajtaniuk, akkor kibújnak ezen kötelezettségük alól. Most nem használhatjuk ürügyül azt, hogy létezik ez a fontos egyezmény. A társadalom ezt egy alapvető jelentőségű elemnek tartja. A FEM szakbizottság szerint ez az egyezmény végrehajtása a tagállamok hatáskörébe tartozik. Tekintettel arra, hogy a bizottság semmit nem óhajt tenni, hogy ösztönözze a tagállamokat, hogy foganatosítsanak szükséges intézkedéseket. Nos, az a véleményem, hogy ennek fényében a bizottság soha nem fog jogalkotási javaslatot kidolgozni ebben a tárgykörben. El kell tehát mondanom, hogy ez egy meglehetősen álszent magatartás. Amikor ugyanis költségvetési politikákról beszélünk, az Európai Bizottság mindig cselekvőképtelen. Most viszont, amikor a szociális jogokról esik szó, akkor az elhitt, hogy a bizottság nem javasolhat közös szakpolitikákat, fenneltelt annak a veszélye, hogy ezen egyezményt szelektív és nem teljes módon alkalmazzák, és csupán csak az Európai Unió gazdagabb országaiban. Ahogy már itt elhangzott, a kötelező jogszabály általi fellépés szükségessége az Európai Unióban – szerepel az alapjogi ügynökség véleményében. Nem csupán azért, hogy kötelezze a tagállamokat, hogy elfogadják a szükséges intézkedéseket, hanem azért is, hogy számos olyan kérdést, témát határozzon meg, amelyekkel európai szinten kell foglalkozni, és ez a kötelezettség abból a tényből ered, hogy az Európai Unió aláírta ezt az ENSZ egyezményt. Úgy vélem tehát, hogy ezen vélemény vételével is világos, hogy nyomást kell gyakorolnunk annak érdekében, hogy az Európai Bizottság jogalkotási kezdeményezést mutasson be most már végre valahára. Ezen kívül az alapjogi ügynökség kiemeli annak szükségességét, hogy tagállami szinten kapcsolattartó pontokat és független mechanizmusokat kell létrehozni, azért, hogy tagállami szinten, horizontális és vertikális szinten is alkalmazni lehessen a megfelelő intézkedéseket az egyezmény értelmében. De kérdésem, hogy hogyan lehet az egyezményt végrehajtani például egy olyan országban, mint Görögország, ahol is a, szó, a szociális szolgáltatások, illetve a fogyatékossággal élő jog, személyek jogait feláldozták a megszorítások oltárán. Tehát Úgy tűnik, hogy a költségvetési szigorral kapcsolatos súlyos szabályok egyszerűen megszüntették ezeket a jogokat Görögországban. Kedves kollégák, ez a CRPD egyezmény és bármiféle más szöveg, amely az emberi jogok védelmével foglalkozik, csak akkor alkalmazható, ha véget vetünk ezen tragikus megszorítási politikáknak hiszen soha nem lehet én intézkedéseket egyenlő módon alkalmazni és azonos módon az EU-ban, amíg ezek a hatalmas gazdasági különbségek fennállnak. Most röviden emlékeztetnék egy másik nagyon fontos kérdésre, amely megtalálható az ügynökség véleményében. Különösen azon az oldalon, amely az európai végrehajtási kerettel és a, és a képzéssel foglalkozik. Ott az szerepel, hogy fontos rendszeres tájékoztatásra szolgálni az egyezmény végrehajtására vonatkozóan. Úgy vélem, hogy például a honlap egyfajta modellként kell, hogy szolgáljon, amelyet egyébként az ügynökség is elismer, Ennek nem olyan szerepe van ennek a honlapnak, mint más ügynökségi honlapoknak, hanem ennek egy olyan honlapnak kell lennie, hogy ezzel, ezt a honlapot a fogyatékossággal élő személyek is olvasni tudják. Ezen honlapot, ezeket az információkat az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre kell bocsájtani, és el kell érni, hogy a fogyatékossággal élők is hozzáférhessenek ezekhez a tartalmakhoz valamilyen módon. Amit az EU-nak tennie kell, ami az ENSZ egyezmény alkalmazását illeti, ez az egyez, ennek az egyezménynek az alkalmazása egyfajta teszt az egész Európai Unió számára. Ha nem sikerül egységes módon alkalmazni az egyezményt az EU valamennyi tagállamában, Ha tehát ezt nem sikerül elérnünk, akkor mindig azt láthatjuk majd, hogy a gazdaság agyonnyomja az embereket, az állampolgárokat, a jogaikat. Ha viszont sikerrel járunk az egyezmény alkalmazását illetően, ez nagy előrelépést jelent majd a valódi szociális Európa létrehozása felé. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vannak-e kérdések? Itt a, esetleg az Európai Bizottság, vagy a bizottság részéről, hogy a kritikára reagálni tudnának esetleg. Igen, itt vannak a kollégáim. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a képviselőknek a felszólásait, a véleményüket, ezt feljegyeztük. Sajnálatos módon e témának a szakértői sajnos ma nem tudnak itt lenni, mert ahogy a korábbiakban is elhangzott, a résztvevő felek New Yorki konferenciáján vannak. De megbizonyosodunk róla, hogy az összes megjegyzésüket továbbítjuk feléjük, és figyelembe fogjuk venni mindezt a további munkánk során. Köszönöm szépen! A az alapjogi ügynökség képviselőjének van-e hozzáfűzni valója? Köszönöm szépen, és én is köszönöm a hozzászólásokat. Kunyeva asszony pontjával kezdeném a weboldal kapcsolatosan. A struktúrának, a frameworknek a weboldalát létrehoztuk. Az alapjogi ügynökség weboldaláról elérhető, de természetesen ennek a akadálymentesítése is folyik. Van egy, jelnyelvi verziója az információnak, és egy könnyen olvasható verziója is elérhető már. A FRA weboldal felépítése maga is megpróbálja az összes Európai Uniós standardot tiszteletben tartani. Azok a részek, amelyek egy jelen pillanatban kevésbé akadálymentesítettek ezzel kapcsolatban, természetesen várjuk a visszajelzéseket, hogy változtathassunk rajtuk. A többi pontot érintően, ami a parlament képviseletét jelenti a keretben, a struktúrában, nagyon fontos, hogy világosan látható legyen, hogy kik milyen szerepet vállalnak a frameworkben, különösen most, hogy látható, hogy ennek az összetétele változik. A kezdetek óta, mióta a tanács 2012-ben jóvá hagyta a megalakítás dokumentumát, változott át a struktúra. Ezért nagyon jó, hogyha van egy friss jogi dokumentum, ami tükrözi ezeket a változtatásokat. De természetesen egyáltalán nem akarunk az Európai Parlament függetlenségébe beavatkozni, azonban ennek a fontos testületnek, aminek rendkívül fontos szerepe van, jogbiztonságot és jogi világosságot, fenntarthatóságot akarunk biztosítani, hogy ezáltal is támogassuk az egyezmény előmozdítását és végrehajtását. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Nos hát, általában nem szoktunk ilyen nyersen fogalmazni a vitáinkban ebben a szakbizottságban, mint ma ezzel a ponttal kapcsolatban. Úgyhogy nagy érdeklődéssel várjuk a további eszmecseréket és kapcsolatfelvételt e témában. Köszönöm szépen mindannyiuknak, akik eljöttek és hozzászóltak ehhez a témához, és most a 16-os napi rendi pontunkra térek át. A strukturális reform támogató program létrehozása 2017 és 20-ra ha Máján Kárti asszony itt van a bizottság részéről, akkor ő szólalhat fel, hogyha szeretné bemutatni nekünk ezt a struktúrális reformokra vonatkozó munkát. Nem? Senki nincs itt? Senki nem akar hozzászólni? Akkor a jelentéstevőnek, Sógor Csabának adom meg a szót, parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen. First of all, I'd like to express... Először is szeretném az elégedettségemet kifejezni, hogy az ország specifikus jelentések a szociális és foglalkoztatási ügyekre különösen kitértek idén. A közfinanszírozás javítása és a versenyképes üzleti környezet szempontjából nagyon fontos az, hogy a struktúrális reformokat végrehajtsuk a foglalkoztatás területén is. Ahogy Tyson biztos úr mondta itt a parlamentben e héten, csak a szociális tényezők figyelembevételével és minden szakpolitikai területre való jobb integrációjával tudunk jobb szociális Európát létrehozni. A reformokra még inkább szükség van, mint valaha, mert a gazdasági növekedés lassú, a foglalkoztatási számok aggasztóak, és a digitális forradalom a hagyományos munkaköretet lebontja. Ezen kihívásokon túl és az új lehetőségek kihasználására reformokra van szükség az oktatás és a munkaerőpiaci szabályozás területén is. Egy állandó Európai Struktúrális Reform támogató program létrehozása egy megfelelő költségvetése nagyon fontos lenne ennek a támogatására. Mert azt látjuk, hogy nagyon sok tagállamban, különösen a foglalkoztatás és szociálpolitika területén nem ö, hajtják végre elég hatékony a strukturális reformokat, és ez a munkahelyteremtést gátolja. Persze nagyon különböző a tagállamok fejlettsége vannak olyan országok, ahol nagyobb szükség van erre a támogatásra, mint máshol. Például az én országom Románia, ahol az administratív kapacitás és a komplex stratégiák kialakításának a lehetősége korlátozott. Hogyha csak a struktúrális alapokat használjuk, akkor hogyha ilyen támogatás a korábbiakban is lét, rendelkezésünkre állt volna, akkor az abszorpciós arány a 2007-13-as időszakban nem csak 70% lett volna a struktúrális alapokból, és a fejlesztés erőforrásait nem vesztegettük volna el. Ugyanez igaz az új programidőszakra is, mivel a alapok felhasználása strukturális reformokhoz van kötve, és hogyha ilyen támogatás lett volna a korábbiakban, akkor az operatív programokat sokkal hatékonyabban sikerült volna megtervezni, és nem telt volna ilyen sok időben mint most. Most pedig néhány kérdésre is szeretnék kitérni. A bizottság felé fordulok ezen kérdéseimmel, hogyha bárki itt van, hogy meghallgassa őket. Egy. A javaslat nagyon bonyolult ezért, mert az EFSI és a struktúrális alapokat is mikro- és makrogazdasági megközelítéseket ötvöz. Hogyan akarnak megbirkózni ezzel a komplexitással? Hogyan fogják az Európai Bizottságban a végrehajtással kapcsolatos hatásköröket elválasztani és megosztani? A helyi és regionális hatóságok hogyan fognak részesülni ebből a támogatásból, és nem csak a, a központi kormányok. Harmadik, a tagállamoknak technikai segítségnyújtásra is van lehetősége a strukturális alapokból, hogy ilyen hasonló támogatási tevékenységeket finanszírozzanak, de ez a, a gyakorlatban a kettős finanszírozást hogyan fogják végrehajtani? Köszönöm szépen. Thank you. Uh, well, Köszönöm szépen. Nos, itt valamiféle exit, nem Brexit merült fel, tehát kisétálnak a jelentkezett felszólalók, úgyhogy a teljes lista nem vehető igénybe. Talán Hárkin asszony az ALDE frakció részéről. Ő, ő itt is van, és hozzá is szeretne szólni, úgyhogy megadom a szót. Nos, eh, mindenképpen eh, kivonulás van, mert én vagyok a második. Eh, nagy örömmel hallottam az Európai Bizottság ismertetőjét, és ami a kérdéseket illeti, érdemes lenne feltenni néhányat, de számomra új a téma. A dokumentációt röviden áttanulmányozva azt gondolom, hogy pozitív lépésnek tűnik a megfelelő irányba és a technikai segítségnyújtást, a szakértőket, adminisztratív kapacitás fejlesztést mindig igénybe vehetik a tagállamok. És ahogyan Sógor úr mondta, egyes tagállamok e, nagyobb mértékben élvezhetik ennek az előnyét, de ezzel együtt én úgy gondolom, hogy uniós szinten előnyt nyújtanak ezek a javaslatok, illetve a nagy számok hatékonysága alapján azt mondhatjuk, hogy a bevált gyakorlatokból mindig tanulhatunk. Ennek kellene valamiféle hivatalos hátteret teremteni. Sogor úrral abban is egyetértek, hogy örömmel látom, hogy a szociális és foglalkoztatási ügyek kiemelt szerepét örömmel veszem, illetve egy hét múlva döntenek a britek arról, hogy maradnak-e, vagy kilépnek az Unióból, és ezzel összefüggésben is én nagyon remélem, hogy úgy döntenek, hogy maradnak. Ennek a tanulsága megfogalmazható és levonandó majd. Tehát, hogyha az európai polgárok nem látnak jövőképet, egy szociális Európát, illetve nem tapasztalják, hogy ezt végre is tudjuk hajtani, akkor az elkötelezettségük közel sem lesz olyan erős, mint eh, egyébként lehetne az EU irányába. Azzal zárnám, hogy a struktúrális reformokról van itt szó. És én mindig aggasztónak találom, nagyon is aggasztónak ezt a kifejezést, mert nem tudom, hogy pontosan miről van szó, miről beszélnek az emberek, amikor erről szólnak. Tehát eh, legalább két különböző politikai nézőpontból lehet a struktúrás reformokat tekinteni, és eh, két különböző megoldást látunk kibontakozni ennek nyomán. És persze mindenki szívesen rávágja, hogy igen, akarunk struktúrás reformokat, csak nem ugyanazt értjük alattok. Tehát tisztázzuk ezt Elnézést kérek, hogy a hozzáértésem úgymond korlátozott ebben a témában, de a bizottság további tájékoztatását örömmel várom majd, illetve örömmel együttműködök Sógor úrral, az előadóval is köszönöm. Okay, uh, Mr. is replacing... Nos, rendben, Perinsky úr átveszi Gutierrez Prieto eh, helyét. Érdemes lenne a bizottság képviselőjét is meghallgatni, mielőtt az észrevételeiket megteszik, illetve adjunk lehetőséget a válaszra is. Merme Káti asszony. Itt van, közben. Megérkezett, tehát egy percet adunk önnek, helyezkedjen el, és aztán várjuk a bevezetőjét. Kérem, fogjon is bele, hogyha felkészült. Öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy a struktúrás reform támogató programról eh, beszélhetek. Ez nagy öröm, úgyhogy minden további nélkül bele is kezdenék. Bemutatnám a javaslatunkat. Tavaly októberben és novemberben az Európai Bizottság elfogadott egy javaslatot a struktúrás reformprogram kapcsán. És ez a támogató program az európai szemeszter részét képezi. Az indokoltsága a következő. Az a cél, hogy a végrehajtási hézagokat lefedjük a tagállamokban a struktúrás reformok terén. Tehát olyan struktúrás reformokról van itt szó konkrétan, hogy az ország specifikus ajánlások végrehajtása fontos. De nem csak erről van szó egyébként hanem egyfajta támogatást, technikai segítségnyújtást vehetnek igénybe a tagállamok. És a technikai segítségnyújtás az EU jogszabályok végrehajtását is segíti, illetve a kötelezettség eh, szegési eljárások ciklusát eh, támogatja, valamint az Energiaunió, illetve a Tőkepiaci Unió, tehát a további kezdeményezések végrehajtását is. Úgyhogy nem csak az ország specifikus ajánlásokra korlátozódik ez. Egészen konkrétan olyan támogatást irányoztunk elő, hogy testre szabott támogatást vehet igénybe a tagállam a kérése alapján. Tehát igazgatási kapacitást segítünk kiépíteni a terepen, a helyszínen. Ami pedig a mandátumunkat illeti, felhatalmazásunk nem csak ilyen támogatásra terjed ki, tehát nem csak a struktúrális reformok végrehajtásának a támogatására, hanem arra is, hogy hatékony és eredményes struktúrális alapfelhasználást tudjunk elősegíteni. A javaslat időtartama, időbeni hatája négy évet ölel át, 2017-től 20-ig terjedően. És az előirányozott összeg a javaslatunk szerint 142,8 millió euró Az SRSP, struktúrás reform támogató program, eh, további részleteit illetően erősíteni szeretnénk a tagállamok képességét arra, hogy a struktúrás reformokkal növeljék a növekedési rátájukat. Illetve ide kell érteni a struktúrás alapok hatékony és eredményes felhasználását is. A, az általános céltól a konkrét célok felé haladva a konkrét célkitűzések között ilyenek szerepelnek, hogy többféle módon támogatjuk a tagállami hatóságokat, a nemzeti hatóságokat. Technikai segítséget nyújtunk a téren, hogy a prioritások mentén megtervezhessék, kialakíthassák a reformokat a tagállamok. Illetve segítséget nyújtunk kapacitás növeléshez az integrált reform végrehajtás terén valamint segítséget nyújtunk a megfelelő eljárások, illetve bevált gyakorlatok alkalmazásához és kidolgozásához. Hangsúlyozni szeretném ezt a területet, mert a bevált gyakorlatok mm, már is egy olyan terület, amely működik, már is folyik a bevált gyakorlatoknak a cseréje. És a tagállamok helyzetét segítheti, hogyha átvehetik más tagállamok bevált gyakorlatait. És a végső konkrét célkitűzés a humán erőforrások kezelésének a továbbfejlesztése, javítása. Felvetődik a kérdés, hogy ez milyen konkrét támogatást jelent, illetve elképzeléseink szerint a technikai segítségnyújtás és a támogatás a program keretében pontosan milyen formát ölt. Ez asszisztensek kirendelését jelenti többféle módon a nemzeti hatóságokhoz. Tehát közvetlen segítségnyújtás, küldünk szakértőket konkrét szakterületekre. Aztán az Európai Bizottság szervezetében nagy számban vannak szakértők, akik segíteni tudják a tagállamok munkáját. Aztán szakértői látogatásokat, missziókat tudunk biztosítani a tagállamokban, ahol segítenek a szakértők a diagnosztizálásban, a problémák feltárásában, és aztán közösen megállapodnak a leghatékonyabb együttműködés formáiban. Aztán hogyha a reformok kidolgozását már megkezdte, vagy el is végezte a tagállam, de döntést még nem hozott, akkor a szakértők szemináriumokat segítenek szervezni, ahol a reformok, illetve változások bevezetésének a leghatékonyabb módozatait beszélhetek meg. Akár a közigazgatás szervezetén belül is dolgozhatnak ezek a szakértők a tagállamokban, konkrét szakterületeken, például a minisztériumokhoz kirendelt eh, formában konkrét projektek eh, területén az energetika vagy az adózás, az adórendszer reformja területen. Emellett nemzetközi intézményekkel szerződés alapján bizonyos eh, leszállítandó eredményeket tudunk produkálni, úgymond, a tagállamok felhasználására, illetve be tudunk vonni magánszakértőket a tagállamok részére, akik segítenek a kívánt eredmények előállításában. Nézzük most a támogatásnak a hatáját, hatókörét. Ez meglehetősen széles körű támogatást jelent, nagy területet fed le. Ezek olvashatók itt az ábrán egyébként, de el is mondom, hogy a fiskális területen a közpénzekkel való gazdálkodás, a az adóbevételek kezelése, közigazgatási reform, más reformok, az igazságügyi vagy igazságszolgáltatási reform, a csalás elleni vagy pénzmosás elleni reformok, aztán a növekedési területen a gazdasági vállalkozások környezetének a reformja, aztán a kereskedelem, a külföldi tőkebefektetés, illetve beruházások területe, úgyhogy meglehetősen széles ez a kör. Aztán a munkaerőpiaci politikák, társadalmi befogadás, társadalom, társadalmi biztonság, szociális biztonság, a mezőgazdasági politika, új elemként bevezettük a pénzügyi szektornak a támogatását is. milyen formában vehetik igénybe a tagállamok. Ez szigorúan önkéntes, tehát nem oktrojáljuk rá a szakértőket a tagállamokra. Ők maguk jelentkezhetnek, hogy segítséget kérnek, illetve szakértőket kérnek. Az első lépés tehát a tagállamoknál van és ugyanakkor iránymutatást adunk ki a tekintetben, hogy mik a kívánatos irányok, illetve területek, ahol szívesen segítünk, illetve mik a jogosult területek. Három kritérium határozza meg, hogy a technikai segítségnyújtás, támogatás hol vehető igénybe. Például a gazdasági kiigazítások programja ilyen terület korábban Görögországban, illetve Ciprus támogatva a, a munkacsoportjaink már ilyen típusú technikai segítséget nyújtottak. Az volt a cél, hogy a gazdasági kiigazítások programját segítsenek végrehajtani. És minden tagállamra kiterjesztjük ezt most a reformok végrehajtása terén, illetve a gazdasági kormányzás, gazdasági irányítás területen. Ahogy említettem korábban, hogyha egy tagállamra országspecifikus ajánlások vonatkoznak, akkor ez egy kiemelt terület, amire technikai segítséget lehet kérni. Vagy például a különböző uniók eh, kialakítása, tőkepiaci unió, energiaunió létrehozása, tehát ezek jogosult területek a technikai segítségnyújtás. És van egy harmadik terület is, amelyre segítségünket igénybe lehet venni. Ezek olyan reformok, amelyet egy tagállam saját kezdeményezésére hoz létre. Itt olyan reformokra gondolunk, amelyeket a tagállamok különösen szeretnének végrehajtani egy bizonyos időkereten belül. Amikor a tagállamtól kérelem érkezik, akkor ezt természetesen elemezzük. Megvizsgáljuk, hogy bizonyos kritériumok figyelembevételével. Milyen kritériumokat használunk az elemzéshez, hogy mennyire sürgető a probléma. Mert lehet, hogy a tagállam előtt áll egy határidő, hogy egy konkrét struktúrális reformot végrehajtson. Ezt egy sürgető kérelemnek fogjuk tekinteni, ha ilyen helyzet áll fenn. Az is lehet, hogy a tagállam előtt egy probléma vagy egy kihívás áll, amit hosszú távon próbál kezelni. Tudjuk, hogy a struktúrális reformok hosszú távúak. Tehát ezután a probléma méretét és a probléma mélységét is elemezni fogjuk, és hogy milyen konkrét területen tudunk technikai segítséget nyújtani, például fenntartható energiaforrások, fenntartható fejlődés. Aztán arra is odafigyelünk, hogy milyen szociális és gazdasági indikátorok vannak, és milyen adminisztratív kapacitása van egy tagállamnak. Amikor egy bizonyos támogatást igényel a tagállam, akkor megfelelően odafigyelünk arra a kapacitásra is a tagállamban, amely ezt a technikai segítséget fel tudja venni. Teljesen fölösleges tovább terhelni egy technikai segítséggel egy tagállamot, hogyha korlátozott a kapacitás, hogy ezt a technikai segítséget egyáltalán fogadni tudják. Lépjünk tovább, hogy milyen költségvetési kerete van a strukturális program támogató rendszernek. Ahogy a korábban is mondtam, azt várjuk, hogy lesz egy konkrét költségvetésünk. A javasolt szám a 142,8 millióig terjed. Ez a négy éves időszakot fedi le. Átcsoportosítunk a pénzeszközöket az ESIF-ből, az a strukturális alapokból és az EAFRT-ből, ezek olyan alapok, amelyek az Európai Bizottság központi technikai segítségnyújtási alapja. I. Tehát a tagállamoktól nem kérünk új pénzeszközöket e program finanszírozására, hanem a meglévő alapokat használjuk fel, illetve a tagállami allokációkhoz sem nyúlunk hozzá, hiszen ez a központi technikai segítségnyújtási költségvetési keretből származó összeg. A pénzeszközöket a következőképpen szeretnénk felosztani az 1B címsorból 12,2 milliót vonunk el. Ez a strukturális, a szociális alapból származna, a regionális fejlesztési alapból és a kohéziós alapból. A kettes címsorból pedig 30,6 milliót fogunk elvonni, ez az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból kerülne átcsoportosításra. Ezen túlmenően átcsoportosítanánk a bizottság központi technikai segítségnyújtási alapjából. Továbbá a tagállamoknak maguknak is lehetőségük van arra, hogy visszaadjanak a bizottságnak a pénzeszközeikből, hogy erre a célra használjuk fel. Az hogy működik? A 25. cikk alapján, a rendet 25. cikke alapján a tagállamoknak lehetősége van arra, hogyha kívánják, akkor visszautaljanak pénzeszközöket a bizottságnak, hogy az ő céljukban használják fel. Például olyan gazdasági kigazítási programokat futató országok esetében ez már létezik, mint Görögország. Görögország 50 milliót visszautalt a görögországi munkacsoportnak, hogy a technikai segítségnyújtásra használjuk fel az ő érdekükben. Idén a görög hatóságok 30 milliót utaltak át az SRSS-nek, hogy technikai segítségnyújtást kaphassanak ebből az összegből. Ennek a javaslatnak az a lényege, hogyha visszautalnak, a, hogy minden tagállam visszautalhat most már a rendelkezésére álló alapokból pénzeszközöket a bizottságnak erre a célra. Hogyan lesz végrehajtva a struktúrális támogató program, az SRSP? Az EU költségvetési rendelete értelmében fogjuk végrehajtani. Ez azt jelenti, hogy a bevezetése érdekében több éves munkaprogramokat várunk ezek meghatározzák azt, hogy milyen stratégiákat fogunk követni a technikai segítségnyújtásban, valamint meghatározza azt, hogy milyen eredményeket várunk ettől a segítségnyújtásról a helyszínen. Meghatározza, hogy milyen finanszírozási prioritások vannak a technikai segítségnyújtástól elvárva bizonyos területeken, és a több éves munkaprogramokon túl éves finanszírozási döntéseket is elvárunk. Tehát a 142,8 millió eurós négy évre meghatározott keretből minden évben egy konkrét összeget el fogunk különíteni arra, hogy technikai segítséget nyújtsunk ebből abban a konkrét évben. Ezt az összeget annak alapján határozzuk meg, hogy milyen kívánságok, milyen kérések érkeznek be hozzánk abban a konkrét évben. Jelen pillanatban tehát még nem tudjuk megmondani, hogy az egyes években mennyit fogunk felhasználni. Feltételezéseink szerint, mm, mert ez történt a ciprus és a görög esetben is, hogy az első év eléggé lassú, a felhasználás szempontjából, de ezután felgyorsulnak a folyamatok. Azt várjuk tehát, hogy alacsonyabb összeggel fogjuk kezdeni, amelynek a felhasználása fel fog gyorsulni majd a négy éves periódus későbbi részében. Hadd szóljak most pár szót a koordinációról és a kiegészítő jellegről. A technikai segítségnyújtás kontextusában tudjuk, hogy technikai segítségnyújtás más kontextusokban is már megvalósul. különböző alapokon keresztül, az Európai Bizottság más szolgálatain keresztül a tagállamokban is valósulnak már meg technikai segítségnyújtási programok. Amit szeretnénk itt most hangsúlyozni, e program bevezetése kapcsán, hogy nem akarjuk azt, hogy átfedések legyenek technikai segítségnyújtás terén. Azt szeretnénk, hogy a rendelkezésünkre álló alapot arra használjuk fel, ami a leghatékonyabban tud segíteni. Ezért lesz egy koordinációs és kiegészítő jelleget vizsgáló elemzésünk, azaz az igényeket először a tekintetben fogjuk megvizsgálni, hogy az Európai Bizottság és a tagállam tud-e arról, hogy ezen a területen bármilyen más technikai segítségnyújtásra sor kerül-e. Ez az átfedések elkerülése szempontjából nagyon hasznos. Hozzáadott értéket szeretnénk biztosítani. Ez az egyik nagyon fontos elv emögött. És még egy dolog a javaslatunk kapcsán. A felhasznált pénzeszközök eléggé alacsony összegűek, a rendelkezésre álló alapokhoz hasonlítva. Tehát mit próbálunk meg a technikai segítségnyújtásra biztosítani? Azt, hogy a szinergiákat hoz létre. Szakadékokat tömünk be, hiányosságokat próbálunk betömni, olyan segítséget nyújtunk, amely tehát szinergiákat teremt. Ahhoz, hogy ezt elérhessük, egy koordinációs mechanizmust állítunk fel. Ez egy belső mechanizmus a bizottságon belül, amely azt biztosítja, hogy világosan lássuk, hogy mi az, amit már elvégeztünk, és hol vannak még hiányosságok a koordinációt abban a text, kontextusban is értelmezzük, hogy megvizsgáljuk, hogy mit tudunk külsőleg, mit kapott külsőleg technikai segítségnyújtásként a tagállam más nemzetközi szervezetektől. Ezt sem akarjuk ugyanis duplikálni. Még egy pont, amit hangsúlyozni szeretnék – a technikai segítségnyújtási program bevezetésével kapcsolatban. Technikai segítséget nem csak a tagállamok kérésére nyújtunk, hanem azért is, mert a tagállamnak magának a feladata az, hogy struktúrális reformot végrehajtsa, és az a tény, hogy technikai segítséget kap ehhez, ez nem avatkozhat bele a szubszidiaritás elvébe. Azt reméljük, különösen. És ez is egy fontos elem, hogy a technikai segítség, amit nyújtunk, használható és hasznos lesz. És nem kerülünk olyan helyzetbe, ahol jelentéseket írogatunk, amit utána betolnak egy fiókba. Nem. Minket az érdekel, hogy olyan technikai segítséget nyújtsunk, amely gyakorlati haszonnal jár a terepen, és segíti a tagállamot. Éppen ezért a reform folyamat felelőssége teljes mértékben a tagállamot terheli továbbra is. A javaslat lehetővé teszi azt, hogy különböző mutatókat és értékeléseket alkalmazzunk. Amikor technikai segítséget nyújtunk bizonyos területen, akkor nyomon követjük ennek a nyújtását, hogy biztosítani tudjuk, hogy eléri a célját a technikai segítségnyújtás. Van tehát egy folyamatos nyomon követési folyamat. Megvizsgáljuk azt, hogy milyen eredményekről állapodtunk meg, és hogy ebből mit sikerült elérni. A különböző cselekvések hatékonyságát kvantitatív mutatókkal mérjük. Az elvégzett cselekvések, szakértők nyújtása, képzések a tagállamokban, szemináriumok. Tehát ezek azok a konkrét segítségek, amiket nyújtunk. A kvalitatív mutatók pedig a következőket tartalmazzák, visszajelzések, statikus és dinamikus formában, és a hatékonyság mérése. Azt hangsúlyoznám itt, hogy nem csak arról van szó, hogy segítséget nyújtunk és pont, hanem értékeljük is ennek a hatékonyságát. Ez nagyon fontos, mert így tudjuk biztosítani azt, hogy a részevő felek, az érdekelt felek elégedettek legyenek a technikai segítséggel, amit kapnak. És azt is szeretnénk látni, hogy hogyan használják fel a technikai segítséget a tagállamok, hogy segítse őket a terepen. Ez az értékelési folyamat tehát nagyon fontos része az egésznek. Az értékelés tekintetében lesz egy 2019 első időszakos ellenőrzés, és lesz egy ex post értékelés 2021-ben a program lezárulta után. Hogy állunk jelen pillanatban a javaslattal? Jóvá hagyták a koreperben, május 28-án, miután több technikai ülésre került sor a pénzügyi tanácsi munkacsoportokban, és néhány módosítást eszközöltek az eredeti javaslathoz képest. Az EGSB március 3-án hozta nyilvánosságra a véleményét, a régiók bizottsága pedig április 8-án alkotott véleményt. És az utolsó pont. A javaslat most az Európai Parlament elé került, ahol a Regi szakbizottság a felelős érte, de számos más társ szakbizottság is foglalkozik vele. További parlamenti szakbizottságokkal is fogunk találkozni a e témában az elkövetkezendő hónapokban. Azt szeretném hangsúlyozni a javaslat kontextusában, hogy a finanszírozás 2017. január 1-től rendelkezésre fog állni a terveink szerint. Ez azt fogja jelenteni, hogy a négy éves időszakban végig meg lesz a finanszírozási kerete a programnak. Számunkra nagyon fontos, hogy a technikai vita javaslatról lezajoljon addig, hogy biztosítani tudjuk, hogy ezt a határidőt tartani tudjuk. Ezért is vagyok itt ma, és nagy örömmel válaszolok a kérdéseikre itt balomon ülő kollégákkal együtt, akiknek a szakértelme a jogi területet, illetve a költségvetési területet is lefedik. Tehát nagy örömmel válaszolunk az esetleges kérdéseikre a javaslat kapcsán. Köszönöm szépen. Thank you, Madam McCarthy. <coughs> We started... Uh, Köszönjük szépen, megkárti asszony. Nos, három perccel ön előtt tartunk, úgy kezdtünk, úgyhogy Gutierrez Prieto, illetve Pirinski szerepel a hozzászólók listáján, de aztán Sógor úrhoz, illetve Soldrava asszonyhoz is visszatérhetünk, majd újra megadjuk nekik a szót, hogyha szeretnének szót kérni, és persze Marian Hákin szintén. Elégedett, hogy szeretne valamit megismételni, hogy Sógor úr válaszoljon? Megadom önnek a szót. Thank you for your presentation. I have... Köszönöm szépen ezt az ismertetőt. Két kérdésem van főleg meglehetősen összetett ez a javaslat, hiszen a mikro és a makro gazdasági vonatkozásokat is kezel, illetve az ESIF alapokat. Hogyan látják az alapok végrehajtásának a kérdését, illetve a hely és a regionális kormányzati szint előny szerzési lehetősége hogyan jelenne meg, tehát hogy ne csak a központi kormányzással használják. Elnök. Köszönöm szépen. Hárkin asszony pedig nem szeretne most észrevételt tenni? Talán a megbeszélésnek a végén lehet, hogy ott egy öt percre igénybe venném a figyelmüket. Nos, akkor Gutierrez Prietónak meg a szót. Gracias, Presidenta, y muchas gracias. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a bizottság szakértőinek is a hozzászólásukat. Van néhány kétségem ezzel a témával kapcsolatosan. Először is azért, mert a technikai segítség nyújtás a priori nem rossz dolog, azonban nagyon sok szempontot kell még konkretizálni felvetettünk néhány technikai jellegű kétséget, akkor, amikor elvesznek forrásokat a technikai segítségnyújtástól, tehát amikor elfogadták az új több éves pénzügyi keretet, és megváltozott a keret, akkor ö, nagyon sok jogszabály változott, és nagyon sok helyi és regionális önkormányzat problémákkal küzd a forrásokhoz való hozzáférés tekintetében különösen akkor, amikor ö, megkezdődik a több éves pénzügyi keret időszaka. Tehát itt a politikai reform egy kicsit károsított a komplexebb programok lebonyolítását, mint a vidékfejlesztési program, vagy a strukturális program, vagy a szociális alap. Az egyik fő probléma mindig a komplexitás volt, és a múltbeli ciklus során eszközölt változások célja az volt, hogy más tagállamok is profitálhassanak a technikai segítségnyújtás forrásaiból. Aztán megváltoztatták az alapokat teljes egészükben. Ennyit tehát technikai szempontból. Nem jó tehát elvenni az Európai Szociális Alaptól, a strukturális alaptól forrásokat, hogy politikai reformokat hajtsunk végre. Ez tehát politikai jellegű kétség, amit most megfogalmazok, hogy itt most olyan alapokról van szó, amelyek ugye támogatják a tagállamokat a strukturális reformok végrehajtásában. Több éve beszélünk erről a javaslatról, mely szerint a strukturális reformok az anticiklikus hatásokat próbálják tompítani, hogy a struktúrás reformok hatása ne legyen oly mértékben negatív a polgárokra nézve. A technikai segítségnyújtás mellett egy gazdasági és szociális segítségnyújtási alap létrehozása is szükséges lenne. Itt tehát többféle politika is felmerül, politikai, szociális jellegű, vagy az állampolgársággal összefüggő. Magának a reformnak a koncepcióját kellene úgymond megreformálni, mert főleg a dél-európai országokban, ahol nagyon sok reformot hajtottak végre, ott az Európai Bizottság technikai segítségnyújtási programját nem látják másként, mint megszorításokat, amelyek a jóléti államot fenyegetik. Tehát itt ugye a bizottságnak az lenne a szándéka, hogy a reformok végrehajtásában támogassa a tagállamokat, de ez rossz érzéseket kelt a polgárokban, például a szocialista frakcióban is, vagy más képviselőkben. Tehát a reformkoncepciót kellene megreformálni. A strukturális reformok, amelyeket a tagállamoknak végre kell hajtaniuk, nos, teljes mértékben egyetértek az egyébként ezekkel. Ezek egyben szociálisan felelősségteljes reformok is kell, hogy legyenek, amelyek nyomon követik ezeket a gazdasági fejlődéseket, és megpróbálják a gazdasági és szociális változásokat kompenzálni, hogy a jóléti államot megőrizzék. Az Eurostat is szerint a polgárok nem hisznek az Európai Unió által ösztönzött reformokban, Noha a cél ugye a jóléti állam fenntartása lenne. A technikai segítségnyújtás tehát nagyon sok vonalkodást, rossz érzést kelt ebből a szempontból a polgárokban. Szerintem az európai szemeszter keretében persze szükség van az euróvezet gazdaság irányátásának javítására és koordinálásra a struktúrás reformok vonatkozásában. Azt hiszem azonban, hogy az európai szemeszter vagy a fiskális konszolidáció sokszor csak arra szolgált, hogy copy paste határozták meg, hogy mit is kell tenniük a tagállamoknak, és nem vették figyelembe a termelői modelljeiket, vagy a hagyományaikat, és a többi. Ez nem lehetséges. Hogyha a technikai segítségnyújtást csak copy-paste módon használják fel, anélkül, hogy a szakszervezeti, munkaerőpiaci, gazdasági, szociális problémákat figyelembe vennék, akkor ezt mi nem támogatjuk. Itt egy közös célhoz kell ezeket a ö, reformokat igazítani. Csak egy példa. Vannak most már kisebb változások, de a Barrózó Bizottság legutolsó éveiben a reformok célja, például a nyugdíjrendszerek reformja, vagy a munkaerőpiac reformja ugyanarra célra szolgált, a munkában töltött évek meghosszabbításával. Itt teljesen más helyzetek voltak ugyanaz észak és a déli országok között, a termelési rendszereket illetően, a demográfiai helyzetet illetően, a munkaerőpiacot illetően. Tehát nem lehet mindent azonos formákba önteni, amikor ezek a rendszerek nem összevethetőek. Tehát itt egyrészt arról volt szó, hogy elveszünk a szociális alaptól forrásokat, ahogy technikai segítségnyújtást nyújtsunk, oda csatornázzuk át a forrásokat, szerintem ez egy hiba. Aztán mindez, mindez ellenőrzés nélkül történik, hogyha nem határozzák meg ex a technikai célkitűzéseket. És aztán a harmadik probléma az, hogy copy paste dolgoznak, amikor megfogalmazzák az ajánlásokat olyan tagállamok szemére, amelyek teljesen eltérő kontextussal rendelkeznek, más problémákkal küzdenek. Tehát nagyon óvatosak legyünk, ne növeljük az euroszkepticizmust, ami már egyébként is erős nagyon sok tagállamban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még mindig maradt egy kérdésünk de talán ezzel eh, kezdhetné a válaszadást. Nos, rendben. Először is a finanszírozással szeretnék foglalkozni. Ahhoz, hogy a finanszírozáshoz eljussunk, úgy tettük fel a kérdést a munka elején, hogy a megszorításos gazdasági körülmények között a tagállamok nem lelkesek a tekintetben, hogy több forrást biztosítsanak, még többet mozgósítsanak. Tehát honnan jöhetnek az eszközök, illetve a források. Meg kell vizsgálnunk a jelenlegi finanszírozási kereteknek a margóit. Különböző fejezeteket néztünk meg, hogy hol lehet mozgástér, és végignéztük a lehetséges területeket. Elemzést végeztünk a költségvetési szakértőink segítségével. Az utóbbi néhány év során ez megtörtént. Megnéztük, hogy mely területen mennyiben tudták felhasználni a struktúrás alapokat, illetve a maximumokhoz képest, hogy alakult a felhasználás. Megnéztük, hogy hol lehetne növelni bizonyos szintek nőttek plusz igények fedezése érdekében. És ennek az értékelésnek az lett az eredménye, hogy a korábbi évek felhasználását figyelembe véve, és a megnövekedett igényekre tekintettel ezeken a költségvetési területeken, valóban megjelent némi mozgástér az 1B fejezetben, hogy ezt föl lehessen használni plusz célok érdekében. Tehát ez a korábbi trendek alapján, illetve megnövekedett igények jelen programozási időszakban való fedezése alapján. Ennek alapján állapítottuk meg. És arra jutottunk, hogy ezeken a területeken nem csorbítva a végrehajtást a, az a strukturális alapok, illetve a szociális alap és egyéb területek céljait nem kisebbítve, itt van még mozgástér. Tehát valóban olyan konkrét területekről beszélhetünk, amelyekre plusz források vehetők igénybe, illetve most a technikai segítségnyújtás is egy ilyen plusz terület. És ha megnézzük a struktúrás alapok és egyéb alapoknak a lehetőségét, akkor itt vannak átfedések az érintett területek tekintetében. Tehát itt olyan területekről van szó, ahol a technikai segítségnyújtás igénybe vehető, illetve amelyekre kiterjed. Például a pénzügyi szektor egy ilyen terület. szintén figyelembe vesszük, hogy a technikai segítségnyújtás felhasználása terén a források migrációs technikai segítségnyújtásra is felhasználhatók. Ami azt gondolom, hogy egy népszerű cél lehet a mai időkben. Van némi átfedés a között, hogy mire használták volna eredetileg fel az alapokat, illetve hogy ténylegesen mire használják fel. Tehát nem látok érdekütközést egyébként a területek között. Ami pedig a helyi, illetve a regionális önkormányzatok számára nyújtott előnyök, előnyöket illeti. Elképzeléseink szerint ezek meg kellene, hogy jelenjenek, és a munkánk természetéből adódóan egyetlen hatósággal működünk együtt, tehát a központi eh, kormányzati szint hatóságával minden tagállamban. Tehát onnan várjuk a technikai segítségnyújtásra vonatkozó kérelmeket. De ezek a kérések az ország tetszőleges területére vonatkozhatnak. Például regionális, illetve helyi szintű ügyekre is kiterjedhetnek. Mondok egy példát. A támogatás, illetve a technikai segítségnyújtás főbeavatkozási területe a közigazgatás volt. A közigazgatás fejlesztése, illetve hatékonyabbá tétele, tehát a kormányzás területén ez a korábbi technikai segítségnyújtásnak a kiemelt területe volt. És persze nem csak a központi államigazgatásra gondolok itt, hanem a regionális és a helyi önkormányzati szint igazgatására is. És hogy milyen területekre adható technikai segítségnyújtás, az például mindenféle reformot jelent akár központi szinten szervezett és végrehajtott, akár helyi vagy regionális reformokról legyen szó. Úgy érezzük, hogy bár az együttműködő partnerünk a központi kormányzati szint, ez nem zárja ki azt, hogy egy tagállamban a technikai segítségnyújtást a helyi vagy a regionális szinten is biztosítsák. A koordinációs szintünk a központi kormányzat, de akkor, amikor konkrétan nyújtjuk a technikai segítséget, akkor az adott terület életékes hatóságával eh, kerülünk kapcsolatba, illetve működünk együtt. Ennyit tett a helyi és regionális előnyökről. Ami pedig az érdemi kérdést illeti, mi a helyzet a tartalommal. A következőt eh, tudom elmondani. A munkamegosztásunk most már kialakult rendszert követ. Adottnak veszük a tagállami szinten elfogadott reformokat. Tehát úgy tekintjük, hogy ez nem a mi feladatkörünk, illetve illetékességünk a prioritásokat a tagállamok határozzák meg. A tagállamban elfogadják a struktúrás reformokat. És hogyha ez megtörtént, és a tagállam segítséget kér tőlünk a strukturális reform végrehajtására, de alapvetően ez ugye önkéntes alapon történik. Hogyha nem kér segítséget a tagállam, akkor nem fordul hozzá. Tehát magyarán nem folyunk bele a politikai vitákba, hanem mi kizárólag a technikai szinten működünk, technikai segítségnyújtást adunk. Azután nézzük, hogy milyen jellegű technikai segítségnyújtás nem egyen megoldásokban gondolkodunk, nem varázsmódszereket tartunk szem előtt. Ami beválik az egyik tagállamban, lehet, hogy abszolút nem válik be egy másikban. Tehát nem e, ezzel a szemlélettel dolgozunk. Úgyhogy amikor technikai segítséget kérnek tőlünk a reformok végrehajtása terén, akkor első körben leülünk az érintett tagállam hatóságainak képviselőivel felmérjük, hogy maga a tagállam mit szeretne elérni pontosan. Lehet, hogy már kidolgozták a reform részleteit, lehet, hogy még nem. Különböző alternatívákat lehet kialakítani, amelyek közül aztán a tagállam választhat. Tehát semmit nem kényszerítünk rá a tagállamra. Ami pedig a segítségnyújtás formáját illeti, ezt szintén a tagállam döntheti el saját hatáskörben. Mondok egy konkrét példát. Az egyik tagállam azt kérte, hogy segítsünk újra kidolgozni a társadalombiztosítási rendszerének a reformját, illetve egy garantált minimál jövedelmet akartak biztosítani szociális ellátásként, hogy a, az adott tagállamban mindenki rendelkezzen egy minimál jövedelemmel. Ebben az esetben mi rákérdezünk, hogy milyen paramétereket szeretne a tagállam bevezetni és végrehajtani. Tehát ezt nem mi mondjuk meg, ezt a tagállam mondja meg, hogy mi legyen az érintett minimál jövedelem. és megkeressük a különböző szerződéses partnereket, szolgáltatókat, és a tagállamra bízzuk a választást. Nem mondjuk meg, hogy ezzel és ezzel a szakértővel vagy szolgáltatóval kötelesek együtt működni, hanem a tagállamra van bíz, vagy a struktúrális reformot milyen segítségnyújtás mellett szeretné bevezetni. Tehát nem egyen megoldásokban gondolkodunk. Ami a hazám tapasztalatait illeti, a tapasztalatunk alapján azt mondhatom, hogy ami nálunk működik, az nem válik be feltétlenül másutt. A helyi körülményektől függ, hogy mi a megfelelő módszer. És elmondhatjuk, hogy egy konkrét tagállam ezt vagy azt tette, de ez vagy megfelel az önök körülményei között, vagy nem. Tehát tényleg a tagállamra bízzuk a paramétereket a struktúrás reformok végrehajtásában. Mi nem ragaszkodunk a saját modellünkhöz, vagy egy konkrét modellhez. Ezt teljes mértékben az érintett tagállamra bízzuk. mert remélem sikerült választ adnom a konkrét kérdésre. Pirinszki úrnak megadjuk meg a szót, úgy gondolom, egy utolsó kérdés erejéig. Elnök azt mondja, sokkal több, mint egy kérdés. Ezt az egész javaslatot egy rendeletre nagyon gondolatébresztőnek találom, ami sokkal nagyobb figyelmet érdemel e bizottság részéről is. Nagyobb, mint amit a jelenlét mutat, ahogy elnök asszony is mondta, a képviselők exoduszát kellett látnunk, illetve egy sor probléma és kérdés merül fel a javaslat kapcsán. Azok a kimerítő magyarázatok, amelyeket a prezentációban és a válaszokban hallottunk, igazából további kérdéseket vetnek fel. Azzal kezdeném, hogy meg kell jegyeznem, hogy a bizottság szavaiból is azt olvastam ki, hogy ezen alapoknak a felhasználását egy kontextusból egy másik kontextusba helyezték át. Azok az alapok, amelyekre utaltak, a gazdasági, szociális és területi kohézió fejezetéhez tartoznak. A jogalap, amit a javaslat tartalmaz a 175. cikk harmadik bekezdése, de ennek a szövegnek egy furcsa olvasatát alkalmazhatjuk itt, elnök asszony. Az egész cím és maga a benne foglalt eszközök is az Európai Unió harmonikus fejlődését mozdítsák elő, a gazdasági és szociális, valamint területi kohéziót növeljék, a különbségeket csökkentsék, a fejlettségi szintek között a különböző régiók esetében, és támogassák a legkevésbé kedvező helyzetben lévő régiókat. A 175 tehát azt mondja, nagyon konkrét intézkedések lehetnek szükségesek az alapokon kívül, amelyeket ez a cím előirányoz, plusz olyan intézkedésekre, amelyekről más szakpolitikákkal kapcsolatban döntünk, és az ilyen eszközökről a parlament és a tanács dönthet, de ezek az alapokban már előirányzott lépéseken túlmennek a kohézión belül, és nem a kohézión kívül. Az Európai Bizottság úgy tűnik, hogy ezt úgy értelmezte, hogy nem, hogy csak az alapokon kívül további lépéseket fogunk tenni, de az alapokból kiveszünk pénzt, és egy teljesen másik kontextusba helyezzük át az európai szemeszteren belül. És számomra ez egy nagyon kreatív megoldás, azonban teljesen érthetetlen és illogikus módja ennek az úgynevezett programnak a bemutatásában. konkrétabbra fordítva a szót, úgy tűnik, hogy a program inspirációja a görög és ciprusi tapasztalatokból táplálkozik, és hát ez is nagyon furcsa inspirációforrás, ugyanis azok a programok, amelyek eh, például Görögország esetében még folyamatban is vannak, rendkívüli körülményekben valósulnak meg, kivételes nehézségek közepette. És a struktúrális reformok többé-kevésbé elő vannak írva számukra. a jól ismert trojkák produktumai ezek, amelyek a legkevésbé sem népszerűek. Nem csak az érintett országok népei, hanem Európa egésze körében. Mert azt látjuk, azt látják az emberek, hogy a legsúlyosabb szociális problémákon nem segítenek. Ezt látják Európa szerte az emberek, és azt, hogy teljes mértékben rossz irányba megy el a gazdaságpolitika. Elnök azt, hogy épp tegnap folytattunk vitát a Regi Szakbizottságban egy közlemény kapcsán, egy bizottsági közlemény kapcsán, ami a strukturális alapok hozzájárulását vizsgálta a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. CPR 16. cikke értelmében. Maga a bizottság, és beismerte, hogy e- ez a közlemény oda, arra következtetésre jutott, hogy a válság után a konvergencia és a kohézió megakadt, viszont az e, a, egyre növekszik a szakadék a különböző régiók és tagállamok között. Tehát az a kihívás, hogy ismét lépjünk rá a kohézió útjára. És ha Technikai segítségnyújtásról beszélünk a különböző alapok tekintetében. Hát nyilván technikai segítségnyújtást jelent az, hogyha a kohéziót segítjük elő. Most nem az európai szemesztert és az ország specifikus ajánlásokat akarom itt értékelni, és az ezekkel kapcsolatos technikai segítségnyújtás, de hogyha ezt a kettőt összekeverjük, az teljesen elfogadhatatlan. Vannak az Európai Uniós alapok, például a leg hátrányosabb helyzetűek számára, például a szociális alap. Dombrovskis alelnök úr és Tyson biztos úr is elmondták, hogy ezek az alapok már is teljesen kimerültek, egyetlen centet sem lehet belőlük megtakarítani más célokra. Amíg nem növeljük meg ezeknek a plafonját, addig nem tudunk innen pénzt elvonni. És pont ezért egzisztenciális válságba került az Európai Unió. És úgy látom, hogy nem értik, hogy az önök javaslatai bizonyos tekintetben további okot adnak arra, hogy a, például az Egyesült Királyság és általánosságban a többi tagállam lakossága is kacsingasson a kilépés irányába. Vannak még technikai jellegűbb kérdéseim. Például a CEF technikai segítség nyújtásáról, ami a kohéziós alapokból kéne, hogy származzon, de most úgy tűnik, az európai összeköt, hálózat, összekötetési eszköz és az FC összefüggésében is nagyon komoly bonyodalmakat tapasztaltunk. és ahelyett, hogy az FC-be átcsoportosított pénzeket pótolnak, most azt látjuk, hogy még több pénzeszköz próbálnak kivonni a már amúgy is szűkös alapok keretéből. Érdemes lenne elnök az, hogy még egy vitát folytatni erről a problémáról. Kérem, hogy a titkárság kérje fel az tagokat, hogy írásos kérdéseket nyújtsanak be, és legyen még egy vita az Európai Bizottság képviselőivel, bármilyen szinten is szeretnék képviseltetni magukat ebben a vitában, miután megkaptuk az írásos válaszaikat a kérdésünkre. Köszönöm szépen. Köszönöm, hát úgy hangzik, hogy ezt a javaslatot a következő koordinátori ülésünk napirendjére fel kell venni. Igen, a következő koordinátori ülésen talán megbeszélhetjük. Mert még a nyári szünet előtt van egy. Lesz még egy teljes szakbizottsági ülésünk, és eddig nem volt időnk és energiánk, hogy ezt a témát mélységében vizsgáljuk, sajnos csak a, a nyári szünet előtti utolsó pillanatokra maradt ez a téma, és ahogy látja asszonyom, nagyon határozott reakciókat hallottunk, és eh, helyes, előremutató, politikailag felelős kommunikációra van szükségünk. A politikai szempontból felelős bizottsági eh, tagok részvételével összefoglalhatja esetleg a vitát a kedves asszonyom. Um, a Nos, szeretnék tisztázni néhány dolgot, illetve a félreértések tisztázása lenne szerintem a fő feladat, úgyhogy átadom a kollégának a szót. Ami a jogi kérdéseket illeti, az általános célja az volt a támogató program javaslatának, illetve a technikai segítségnyújtásnak a program keretei között, hogy a támogatott tagállam végre tudja hajtani a nemzeti szintű reformokat. Tehát az intézmények fejlesztését a gazdaság és a szociális területen, illetve a közigazgatásban. Hogy reagáljon a felmerülő kihívásokra, illetve a technikai segítség nyújtást indokló területeken végre tudja hajtani a kitűzött céljait és ez tulajdonképpen az uniós alapok hatékony felhasználását jelenti. Hogyha a támogató programnak a, az alapjait nézzük, akkor egyrészt a strukturális alapok, az ESIF említendő, és nem csak ha strukturális alapok, hanem például a migrációs alap, valamint a leginkább rászorulók segítségnyújtási alapja. Tehát nem arról van szó, hogy kivennénk pénzt, forrásokat ezekből az alapokból, hanem lehetőséget nyújtunk a tagállamok hatékonyabb forrás felhasználására a segítségnyújtás révén. És nagyon fontos a kohéziós cél, mert ezen a módon járulunk hozzá az általános cél megvalósulásához, tehát a Lisszaboni szerződés kohéziós ö, cikke rendelkezései szerint, itt a 174-es, illetve az ebből következő rendelkezésekre gondolok. Ami pedig a javaslatunk végrehajtási módozatait illeti, a kohéziós politikához, a célokhoz szeretnénk hozzájárulni a 174-es cikk alapján. Tehát egy olyan mechanizmust kerestünk, amelyek a 177-es cikken kívüli, illetve 177-es cikk által szabályozó struktúrás alapokon kívüli megoldást helyezik kilátásba. Tehát a 175-ös cikk a Lisszaboni szerződésben, ennek a hármas bekezdése, ahogy Pirinszki úr is utalt erre, a vonatkozó rendelkezés. Tehát a 175-ös cikk az egész konkrétan arról rendelkezik, hogy a tagállam a gazdaságpolitikában milyen szerepet visz, és a gazdaságpolitikát a tagállamokra bízza ez a bekezdés, illetve a célok elérését is, a kohéziós célt figyelembe véve. Ami pedig a bizottság, illetve az unió véleményét illeti, hogyha az alapokon kívüli intézkedéseket lát szükségesnek a cél teljesítéséhez, akkor a normál, illetve rendes jogalkotási eljárásban javaslatot tesz a bizottság különböző intézkedésekre, amelyek a 175-ös cikk megvalósulását szolgálják. Tehát ezt a munkát végezzük mi el, és a kohéziós politika keretei között. A kohéziós politikai beavatkozások mellett egy másik jogalapunk is van, a 197-es cikk. És az indokolja esetünkben a kettős jogalapot, ahogy megkárti asszony el is mondta, hogy időnként túlnyúlunk az elsődleges jogalapon, tehát a munkánk túlmutat a tisztán kohéziós célú technikai segítségnyújtáson a tagállamokkal való együttműködésben, mert szeretnénk, hogyha a tagállamok segítséget kaphatnának olyan területeken is, amelyeket nem tenne egyébként a strukturális alapoknak a rendelete, illetve a kohéziós cél lehetővé vagy jogosultá. A 197-es cikk úgy általában az uniós jog végrehajtása terén a koordináció rendelkezésére bocsátjuk. Tehát például ilyen terület a migráció, ami nem kohéziós terület mégis segítséget nyújtunk, különösen a jelen időszakban, amikor óriási igazgatási kapacitásra van szükségetére. És ezt is ennek a programnak a keretében tesszük. De nem tehetnénk, hogyha a jogalapot a 175-ös cikkre korlátoznánk, illetve annak a harmas, hármas bekezdésére, vagy a 174-es cikkre, mint a programelemek rendelkezését meghatározó keretre. Ez indokolja a kettős jogalapot. És úgy gondolom, hogy ezzel tudunk teljes mértékben megfelelni az ágazati igényeknek, eh, ahogyan a tagállamokban ezek felvetődnek. I would also like... Nos, én is szeretnék tisztázni néhány pontot. Először is az új támogató program, illetve a közös rendelkezéseket tartalmazó rendelet, a CPR, meghatározza a struktúrás alapok végrehajtási kereteit, illetve a gazdaság irányítási feladatokat. Mert ahogy a szöveg tartalmazza, a hatékony gazdaságpolitika nélkül és a struktúrás alapok nélkül a források nem használhatók fel hatékonyan, tehát nem lehet sikeresen elérni a struktúrás alapok céljait. Tehát itt az összefüggés. És ahogy a kollégám hangsúlyozta, a 175-ös cikknek az első bekezdése, a kulcs, ott szerepel, hogy a tagállamok a gazdaságpolitikai keretében hozzá kell, hogy járuljanak a kohéziós politika céljaihoz, és az Európai Bizottság ebben segíti a tagállamokat. Másodszorban semmilyen forrást nem veszünk ki a nemzeti borítékból. Tehát a nemzeti borítékok mérete nem csökken technikai segítségnyújtás címszóval sem. Ezt az Európai Bizottság fedezi minimális mértékben. És ezt használja fel a bizottság, hogy segítsen a nemzeti programok végrehajtásában a tagállamoknak, illetve a végrehajtásban, értékelésben és minden egyéb feladat kapcsán. Annyira kis összegről beszélünk itt összességében, amit erre átcsoportosítottunk, hogy ennek nem lesz negatív végrehajtási kihatása, illetve a struktúrás alapok céljainak az elérését nem veszélyezteti. Ami a gazdaságpolitikát illeti, a versenyképességet nem lehet elérni másképpen, illetve jól működő munkaerőpiacot nem lehet másképpen teremteni, mint hogy csökkentjük a tagállamok közötti különbségeket. Tehát ez is ismét hangsúlyozza struktúrális alapok hatékony végrehajtásának a fontosságát. Szeretném ehhez hozzátenni, és számomra ez bizonyítja, hogy hasznos ez a javaslat, hogy a tagállamok saját maguk adnak forrásokat nekünk, technikai segítségnyújtási szolgáltatások beszerzése érdekében. Ezt számukra mi végezzük el, hogy hatékonyabban valósulhasson meg. Tehát ők adják nekünk a forrásokat, ez is mutatja, hogy mennyire hasznos ez a javaslat, hogy éppen az Európai Bizottság végezze el ezt a feladatot. És a saját technikai segítségnyújtási pénzéből, keretéből segítséget nyújt a, a bizottság a tagállamoknak és ahogyan felhívták a figyelmet a görög, illetve ciprusi helyzetre, itt különleges gazdasági körülmények között intéz, történtek az intézkedések. Éppen ezeket a különleges gazdasági körülményeket szeretnénk elkerülni a többi tagállamban, úgyhogy előre segítséget adunk a megelőzéshez. Tehát azt gondolom, hogy ez a javaslat ez megfontolást igényel gondolatébresztő jellegű. Elnök, köszönöm szépen, és üdvözöljük a Magdeburgi látogatók csoportját. Köszöntöm Önöket a foglalkoztatási szakbizottság ülésén. Meglehetősen későn értek ide, általában tele van az üléstermünk a szakbizottság tagjaival. De hát már szinte az utolsó perceknél tartunk. Remélem, hogy a hangulatot azért egy kicsit érzékeltetni tudjuk. És most szeretném néhány percre megadni Sógor úrnak eh, a szót, az ügyben, hogy ezt a vitát hogyan folytassuk. Köszönöm szépen, elnök úr, egy rövid megjegyzésem lenne. Természetesen ez az első eszmecserénk, lesz egy a előadói megbeszélés is, ahol részletekbe menően meg tudjuk vitatni az aggájaikat. Köszönöm szépen. Perfect, but then, uh, I... Nos, tökéletes. Akkor azzal zárjuk az ülésünket, hogy önök ezt egyeztetni fogják előadó, illetve árnyék előadói körben. És azután folytathatjuk az eszmecserét. Talán majd a koordinátorok körében. Hiszen nyilvánvaló, hogy most már kialakult gyakorlatokról van szó, tehát várjuk az észrevételeket, illetve várjuk a visszajelzéseket. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, köszönöm, hogy igyekeztek választ adni a felvetett kérdésekre. Mi elkötelezett szakbizottságként együtt működünk Önökkel a jövőben is, és biztos vagyok abban, hogy még újra meghívjuk Önöket ide. Köszönöm szépen. Nos, augusztus 21-től szeptember 1-ig fontoljuk ezt meg, illetve szeptember 7-e a módosítók előterjesztési határideje, és az EMPL szakbizottsági szavazás időpontja, nem tudom, hogy jól szerepele itt, nem később lesz a szavazás, de a módosítások megfontolási időszaka 2010. októberre. Úgyhogy lesz még egyeztetési lehetőség. További kemény kérdések vethetők fel ennek keretében. És talán még keményebb, ütősebb tartalom is lesz ennek az eredménye. Meglátjuk. Mindenképpen köszönöm szépen a részvételüket, illetve a hozzájárulásukat a mai eh, vitához. És a következő EMPL ülés pedig június 21-én következik, hogy a nyári szünet előtt még az esetleges kérdések felvethetők legyenek. Köszönöm a részvételt, és a magdeburgi látogatóinknak pedig el szeretném mondani, hogy általában tele van ez az ülésterem, rengetegen ülnek itt, nagyon sok politikai frakció képviseletében, és mind a 28 tagállam képviseletében. Tehát eh, kérem, hogy ezt képzeljék maguk elé most. És a foglalkoztatási szakbizottság hozzá szeretném tenni, a munkanélküliséget igyekszik kezelni, munkahelyek teremtését szeretnénk ösztönözni, a szakszervezetek jogaival eh, foglalkozunk, illetve a szociális menetrend kérdéseivel. Mi vagyunk a legkeményebb munkát végző szakbizottság itt a parlamentben. Tehát most berekeztem az ülésünket, de a tagjainkat nyugodtan kérdezzék, illetve konzultáljanak velük. Köszönöm szépen, hogy eljöttek.